So, ich bitte alle Kollegen Platz zu nehmen. Kérem a kollégákat, foglaljanak helyet, a szavazó kártyákat vegyék elő, és helyezzék is el a mindenkori aparatúrába. So, bevor wir... Mielőtt kezdünk, Francis Crosset egy látogató csoportját üdvözlöm, akik részt vesznek az ülésökön a Rön Alps régiót képviselik, illetőleg Richard Zébernek is van Tirolból, Foralbergből egy látogatói csoportja. Üdvözlök mindenkit, örülök, hogy eljöttek hozzánk, és meg is kezdjük a szavazást, ha mindenkinek itt van a kártyája. Úszki kolléga jelentés a gépjárművek zaj szintje, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. a zöldeknél egyel többen vannak, mint szabad. Karl Schlüter nem kap szavazatot, jó? Egy, egyel több a zöld, mint mondtam. Lezárom. Elfogadtuk 45-11 arányban egy tartózkodás mellett. Megitsz? Folytatjuk is. Uszki úr, parancsoljon. Thank you, Chairman. Just a, just a brief... Köszönöm szépen mindenek előtt. Köszönetet mondok az árnyék előadóknak. Nagyon nehéz jelentés volt ez Köszönöm szépen egyébként a bizottság képviselőinek és a tanács képviselőinek is. Egy kicsit elhúzódott a dolog, hogy elérjük a megállapodást, de végül is azt gondolom, hogy jó kompromisszum született. Valóban köszönöm. Nem, de valamennyien tudjuk, hogy miért tartott ilyen sokáig a dolog, és folytatjuk a jelentéseket. A következő a Gardini jelentés lesz. A négyes módosítóval kezdjük mellette, ellene, elfogadva. 21-es mellette, ellene, nem látom világosan, erőtakosan szavazunk. 21 es ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette ellenem tartózkodás elfogadva hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 7-es első része e, mellette, ellene elfogadtuk második rész, mellette, ellene elutasítva. 23-as, 33-as mellette, ellene, elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük elektronikusan, nyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás, hát nem egészen világos. 26-osról elektronikusan szavazunk, ellenőrzöm. 26-os tehát. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A szociális demokraták nem most már rendben. 41-19 arányban elfogadva. Akkor a 12-es mellette ellene tartózkodás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 tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor fogyott állni kétszer elektronikusan végszavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 54 igen, nulla nem, négy tartózkodás. Gratulálok Gardini asszonynak. Folytatjuk is tovább. Folytatjuk tehát. Antonescu kolléganőnk jelentésével a 17-es módosítóval kezdjük mellette, ellene, tartózkodás elfogadó. 18-as mellette, ellene, tartózkodás. Igen, nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasították, 19 mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás nem világos. 22-est ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 2-es és 24-es ugyanaz. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as és 25-ös mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. 25-ös és 3-as. Mindenki szavazott? Megállom a szavazást. Elfogadtuk. 4-es és 26-os együtt mellette. Ellene. Elfogadva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasít a 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es és 5-ös ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-os és 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es és 33-as mellette ellene elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 35-ös mellette ellene el, elutasítva 36-os mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 36-ost, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as és 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es és 40-es mellette ellene tartózkodás, nem világos az eredmény, ellenőrizzük, a 10-es, 40-es, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es mellette, ellene tartozás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene ez tartózkodás elfogadva, 44-es mellette ellene elutasítva, 45-ös mellette. 44-est ellenőrizzük. Hibner asszony kérte. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös. <laughs> Mellette? Ellene. Elutasítva. 46-os mellette, ellene. Elutasítva. 47-es. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás. 48-ast ellenőrizzük, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva a 11-es mellette ellene elutasítva 12-es okafogyottá vált, tűnne 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette ellene nem világos az eredmény, akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom elutasítva. 15-ös mellette, ellene, elutasítva. 16-os, kell szavazni róla? Nem is kell róla szavazni. Akkor ezzel a végszavazáshoz jutunk. Elektronikusan szavazunk, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk egy ellenszavazottal. Akkor a második végszavazás következik. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt is így fogadtuk el. Akkor a 70-es cikkkel kapcsolatban Antonescu asszony. Hát visszafogott bólogatást látok. 36 kollégára van szükség, akik szavaznak. Megnyitom a szavazást, ahhoz, hogy mandátumot adjunk. Mindenki szavazott? Lezár... Ketten nem akarnak szavazni. Ki nem szavaz? Jó, most zárom le a szavazást. 60 mellette három ellenszavazat. Gratulálok a kolléganőnek, és sok sikert a tárgyalások során. So, jetzt geht's weiter. Folytatjuk is egy újabb szöveggel. A mézről szóló szövegről van szó. Nagyon bonyolult a szavazólista, türelmesnek kell lenni, adott esetben majd kis szüneteket kell tartani, hogy ellenőrizzük, hogy hogyan is szavaztunk valójában. Tehát kérem a teljes koncentrációjukat, meg is kezdjük a munkát a 37, 38, 60-as egyben szavazunk mellette ellene nem világos az eredmény. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös mellette, ellene, elutasítva. 39-es és 40-es mellette, ellene tartózkodás nem világos. Elektronikusan szavazunk. 39-es, 40-es. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Wir können weitermachen. Folytathatjuk. Ellenőrizni kellett itt még valamit. Az újabb módosító a 46-os. 46-os módosító. Mellette ellene tartózkodás, elektrikusan szavazunk, ellenőrizzük tehát. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Akkor ezek után lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor 43-assal folytatjuk. Mellette. Ellene. Elutasítva. 49-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. 50-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Konszolidált 1-es mellette ellene elfogadva. Akkor hát rép 61-es, 62-es és Agri 7-es. 61-62 Agri 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikus ellenőrzés következik. 9-es tehát. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Aztán a 25-ös a következő. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jó, hogy ellenőriztük. 22-es mellette. Ellene. Nem világos az eredmény. Elektronikus szavazás. 22-es. Elektronikus ellenőrzés mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadó. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A következő módosító a 19-es, amiről szavazni kell mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük most a 19-est Chris Davis kérte. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó lenne a rolókat felhúzni. Az a kis napfény, amit kapunk napközben, azt ragadjuk meg, és akkor nincs szükség mesterséges fényre. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Wir können jetzt direkt mit der ersten Schluss. Akkor kezdjük az első zárószavazást, hiszen minden egyéb kiesik. A záró szavazást mindig elektronikusan végezzük. Megnyitom a szavazást. Záró szavazás az első. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Le zárom a szavazást. Ha 47 igen, 17 nem, akkor nézzük a következő Záró szavazást, megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. 47 igen, 15 nemmel elfogadtuk. Kérem az előadót, Görling asszony. Kére akkor megbizatást igennel? Válaszol? Igen, köszönöm. Nem, nem kérem a megbizatást. Frau Görling, Frau Görling fragt nicht um ein. Görling asszony tehát nem kér megbizatást, úgy látom más sem szeretne. Ezért itt lezárjuk az eljárást, illetve ezt a szakaszt is tovább mehetünk. Gratulálok. Folytassuk. Chris Davis jelentésével. Talán azok, akik el akarnak menni, azt megtehetnék csendben, hogy ezt a jelentést is minél nagyobb nyugalomban lehet meg végig szavathassuk. Consolidated Consolidated 1. Dafür? Konszolidált első, igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös. Ellenőrizni szeretné valaki? Jó, a 25-ösnél tartunk. Igen. Nem. Tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 25-öst. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Angenommen. Wir kommen dann zum Kon Elfogadtuk. A konszolidált kettő, igen. Nem. Tartózkodás. LPP e nem szavazott. A konszolidált kettőt ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es igen. Nem. Tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük, 37-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38 igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. 39 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Konszolidált 4 igen. Nem tartózkodás elfogadtuk. Konszolidált három, igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 5, 45, igen, nem, tartózkodás, nem világos, biztos, ami biztos elektronikusan megnyitom a 45-re, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Konszolidált hetes, igen. Nem. A zöldek négy ellenszavazattal, most egyenlőre többen, többségben vannak. Talán néhány kollega részt vehetne a szavazásban, a konszolidált hetesről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. Konszolidált 5 igen. Nem ellenőrizzük, az ötöst elektronikusan ellenőrizzük, az ötöst mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 63 igen, nem, elutasítottuk. Konszolidált hatos, igen. Nem. Ellenőrizzük a hatost is. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 77-es a következő, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 79 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 80 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 82 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 78 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 81 igen. Nem tartózkodás elutasítva, 83 előadótól igen, nem, tartózkodás elfogadva, 84 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 85 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 86 igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk? de ellenőrizzük a 86-ost. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 88. Jó, a 87-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom. Lezárom. A 88-as akkor igen, nem, tartózkodás elutasítva. Konszolidált 8, igen, nem, tartózkodás elfogadva. 94 igen, nem, tartózkodás elutasítva, konszolidált 10 igen, nem, tartózkodás elfogadva, 97 igen, nem, tartózkodás elutasítva, konszolidált 11 igen, jó, a 97-et ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, no comment, tehát Konszolidált 11 igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Konszolidált 14 igen. Nem. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk? Rendben. Akkor a konszolidált 12 igen. Nem. Tartózkodás. Nos, ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. A konszolidált 12 kívánságra 12, bocsánat, tehát konszolidált 12 elektronikusan ellenőrizzük, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Konszolidált 13, igen. Nem. Tartózkodás, elfogadtuk. 118-119 azonos, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 120 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 121 igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 122 E, ellenőrzést kér valaki a 121-re, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 122. Igen. Nem. Elfogadtuk. 123 és 124. Igen. el, nem, elutasítottuk. 126 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 128 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 125 igen, nem, elutasítva. 127 kiesik, 129 és 130. Igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. 132 igen. Nem. Tartózkodás. Ez nem világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük a 132-es tehát. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítom. 133. Igen. Nem. Tartózkodás. Nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük a 133-ast, tehát mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138 igen, nem, tartózkodás elutasítva, 135 igen, nem. Nem világos, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Százharminchat. 136 igen, nem, Nem világos. Megnyitom elektronikusan a 136-ra, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 137-es a következő igen, nem, tartózkodás elutasítottok, konszolidált 15, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 137 igen, nem, elutasítottuk. Egyes igen, nem, tartózkodás. Nem világos, úgyhogy megnyitom a szavazást, lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk. 16-os jön igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös igen, nem, tartózkodás elutasítottuk, Hatos igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Hetes igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Nyolc igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. Kilenc igen, nem, tartózkodás, nem világos elektronikusan ellenőrizzük. A kilencest Mindenki szavazott. A kilenc elektronikus ellenőrzés. Mindenki szavaz. Ezzel lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy igen. Nem. Tartózkodás Elutasítottuk. 9. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 13. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 14. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. 15. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. 16. Igen nem, tartózkodás elfogadtuk. A következő, a hetes bevezető rendelkezés igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. D itre igen. A C bevezető rendelkezést kívánságra ellenőrizzük, mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítottuk. D, itre. Igen, nem, elutasított, e, igen, nem, tartózkodás elutasítottuk, kettes bekezdés ítre, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, konszolidált 17, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, hatos, igen, nem, tartózkodás elf- elfogadtuk? Nyolcas igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. Kilenc igen. Nem. Tartózkodás elfogatos. Tíz igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. Tizenegy igen. Ellenőrizzük. A tízesre elektronikus ellenőrzést kérnek, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es. Étre igen, nem. Tartózkodás elutasítottuk. 16 igen, nem. Tartózkodás elfogadtuk. 18 itre igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk, ellenőrizzük a 18-ast elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as igen, nem. Hát elutasítottuk. Nézzük az elektronikus zárószavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Ezzel lezárjuk a szavazást. 51 igennel, 12 nem és egy tartózkodással elfogadtuk a jelentést, gratulálok Chris Davisnek, de nem tudunk mandátumot adni. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak. Különösen a konszolidált módosítások lényegesen javították az eredeti szövegemet, és úgy gondolom most szilárd, világos üzenetet küldünk a bizottság felé, amely remélhetőleg olyan intézkedéshez vezet, amely a fontos technológiát javítani fogja. Köszönjük szépen, ennek az alapját fektettük le. Köszönöm, Chris Davis. Menjünk tovább. A következő jelentés, Vittorio Prodi jelentése. Egyes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva, aztán 25-ös, 55-ös, bocsánat, 55 igen, nem, az SND nem akar velünk jönni, miért nem? Unalmas, mondja a kolléganő, hát akkor keltsünk jó kedvet. 55, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtok. Kettes kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadtok. Hármas kompromisszum igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. A következő, a, hogy ne legyen a konszolidált négy, igen elektronikusan egyből, jó? Egyből elektronikusan a 4 át, 4 át elektronikusan, 4 A konszolidált. Hetes oldalon van. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 44-es kiesik, és a következő pont egyből a 108-as a tizedik oldalon, igen, 148-as, bocsánat, ellene ki van, tartózkodás, nem világos, 148-ast elektronikusan ellenőrizzük, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk, konszolidált 5, igen, tartózkodás elfogadtok. A következő, hatos kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, aztán hetes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 144 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 149 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, kilences igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, tízes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, Empő négy igen, nem, tartózkodás elfogadtok, Ample 5 igen, nem, tartózkodás elfogadtok, Ample 12 igen, nem, tartózkodás elfogadtok, egyes módosító igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, kettes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, ötös igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, négyes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, hatos igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 7-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, m 1 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, M2 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 9-es nem, 12-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 20-as eltúg igen, nem, tartózkodás elutasítva. 21-es. Igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazása 22-ről igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 23 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 26 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, és ezzel a zárószavazáshoz értünk. Elektronikusan megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom. Lezárom a szavazást most. 60 igen, egy nem szavazattal Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Vittorio Prodinak. Vittorio, tessék! Eh, Köszönöm szépen a kollégáknak a támogatást, és főleg Grasso asszony munkáját, aki eh, nagyon kemény munkát végzett hiszen a kompromisszumok összeállítása kemény munka volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő Pilar Ayuso jelentése. Gut, <laughs> es geht los. Akkor kezdjük. Imko 1. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Regi 6. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Regi 7. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum 1. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Fem 8. Igen nem, tartózkodás nem világos, szavazzunk a FEM 8-ról, megnyitom a szavazást elektronikusan, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. FEM 9 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, FEM 16 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, Regi 13 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, kompromisszum, hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 59 igen, nem, tartózkodás. Egy kollega vett csak részt a szavazáson, összesen. Még egyszer szavazunk, 59 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a FEM kiesik, és a négyes kompromisszum a következő. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. A harmadik oldalon tartunk, Anna. Ötös kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 68, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Nehogy unatkozzunk, 18-as fem. Igen. Nem. Tartózkodás nem világos, elektronikusan ellenőrizzük. Fem 18 elektronikus. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Fem 13 igen. Nem. Tartózkodás elutasítottuk. A következő, az ötös. Nem, a 47-es javít az elnök, igen, szavazat, nem szavazat, tartózkodás, nem világos, ezt is elektronikusan ellenőrizzük, 74-es, elektronikusan mindenki szavazott, lezárom, elutasítottuk. 75, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 77 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, Imkó kiesik, 76 első rész igen, ez is kiesik, bocsánat, csak a második részről szavazunk, mondja az elnök, tehát 76-os második részről szavazunk, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk FEM 2, igen, nem, tartózkodás elutasítva, FEM három igen, nem, tartózkodás elutasítva, hetes kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 50, 85 igen, 85 igen, nem, elfogadtuk, 86 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 8, nem, a FEM 5 jön, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 87, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 88, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 89, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 91, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 92, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, Imkó 2, igen, nem, tartózkodás elutasítva, 93 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, A9 igen, nem, Ja, bocsánat, nem javít az előadó a FEM, az elnök FEM 1, FEM 1, szavazunk, igen szavazat, nem, tartózkodás elfogadtuk, 96 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtok, 97 igen, nem, tartózkodás elfogadtok, 98 igen, nem, tartózkodás elfogadtok, 101 igen, nem, tartózkodás elfogadtok. 101 zusammen dafür. 99 és 101-be. 102-es mellett elfogadva. 111 mellette ellene tartoz, elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Konszolidált B mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 3-as mellette ellene nem világos az eredmény, ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Tezárom a szavazást. Elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 121-es fogyott. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette ellene elfogadva. 124-es mellette, ellene, elfogadva. Imco 10-es mellette, ellene, elfogadva. 125-ös okafogyott, FEM 4-es mellette, ellene, elfogadva. FEM 6-os mellette, ellene, elfogadva import 14-es mellette ellenet elfogadva, 126-os okafogyott, import 12-es is okafogyott. Folytatjuk a szöveget most. A FEM 7-essel. FEM 7-es mellette ellene elutasítva, FEM 12-es mellette ellene elutasítva. 14-es, FEM 14-es mellette ellene elutasítva. FEM 20-as mellette ellene elfogadva. reggi 3-as okafogyott. A preambulum bekezdések jönnek a kettes módosítóval mellette ellene elfogadva. 3-as mellette ellene elfogadva. 4-es meg az ötös mellette ellene elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene elfogadva. Tizenkettes mellette ellene elfogadva. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Reggi 14-es okafogyott, 14-es következik mellette, ellene, elfogadva 15-ös mellette, ellene, elfogadva 16-os mellette, ellene, elfogadva 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kompromisszumról szavazni kell? 11-es kompromisszum és a konszolidált 11-es mellette ellene elfogadva. 22-es mellette ellene elfogadva. A 25-ösről szavazunk mellette el, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény. A 32-esről szavazzunk. Megnyitom a szavazást mindenki. Szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Konszolidált A. Mellette. Ellene. Elfogadva. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette. Ellene. Elfogadva. 47-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene elfogadva. 14-es hmm, kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Aztán az 51-es következik még mellette ellene tartózkodás. Nem világos, erről is szavazzunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elutasítom világosan. So dann kommen wir zu elektronischen Schluss. Akkor a zárószavazás következik elektronikusan. Megnyitom, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást.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 So, weiter geht's mit dem Bericht der Kollegin. Eszter de Lange jelentésével folytatjuk a munkát. Kolléganő, kezdhetjük? Hát is kezdjük 43-as mellette. Ellene. Elutasítva. Nem? Akkor elektronikusan ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrzés következik 43-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27-33 arányban elutasítva. Konszolidált hármas mellette ellene elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás, nem világos. 49-esről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es mellette, ellene, elutasítva. Agri 5-ös mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Valaki telefonál, vagy halkan rákcsál. Tehát még hogyha így is történik, kérem adják abba. Öt, következő kompromisszus ötös. Elfogadtuk. 63-as mellette ellene elutasítva. 64-es mellette ellene el, elutasítva. 65-ös mellette ellene elfogadva. 66-os mellette ellene elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene elfogadva. Agri egyes második része mellette ellene elfogadva, Agri kettes ellene elfogadva, 69-es okafogyott, 71-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva, nem világos az eredmény, a 71-esről szavazunk elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 74-es mellette hmm, ellene elfogadva 75-ös mellette ellene tartózkodás nem világos ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 78-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellette ellene, hát elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás, 80-asra szavazunk, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81-es mellette. Ellene. Elfogadva. 82-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 83-as mellette. Ellene. Elfogadva 84-es mellette. Ellene. Elfogadva 85-ös mellette. Ellene. Elutasítva Agri 16-os és 6-os, nem kell szavazni róla. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás nem világos. Szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as mellette ellene elutasítva. 89-es mellette ellene elutasítva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es első része mellette ellene nem világos. Elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 95-ös mellette. Ellene. Elfogadva. 96-os mellette. Ellene tartózkodás fogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosítás 1-es, a 90-es módosítóval kapcsolatban. Szóbeli, tehát mellette ellene elfogadva. A 7-es konszolidált következik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette ellene tartózkodás, nem világos az eredmény. Elektronikusan ellenőrizzük, 107-es, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítva, 101-es, mellette ellene tartózkodás. Nem világos ez sem. Akkor szavazunk a 101-esről. Elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 112-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 113-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 114-es mellette. A 113 as kérésre ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Imko 1-es okafogyott, igen. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 7-esről nem kell szavazni, Agri 14-esről se kell szavazni, Horst Schnellhardt a következő 124-esen mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 126-os mellette, ellene, elfogadva 127-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as mellette ellene elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 8-as mellette oka fogyott, igen. A következő is oka fogyott. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 131-es szóbeli módosítással. Első rész A. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Na, igen. 135-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136-os mellette, ellene, elfogadva. 137-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, akkor 137-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes kompromisszumos mellette. Ellene. Elfogadva. 140-es mellette. Buka fogyott. 141-es, elnézést kérek. 141-es, tehát mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 143-as mellette ellene elfogadva. Agri 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 15-ös mellette ellene elfogadva. Egyes módosító mellette ellene elfogadva. Kettes mellette ellene elfogadva. Hármas ellene elfogadva. Négyes okafogyott, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene elfogadva. Nyolcas mellette ellene elfogadva. Kilences ellenőrizni szeretni? Renát Zomert ellenőrizzük. 8 van szó tehát mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, lezártuk. Elfogadtuk. Kilences módosító mellette. Ellene. Elfogadva. Tízes mellette ellene elutasítva. 11-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene elfogadva. 13-as mellette ellene elfogadva. 14-es ellene elfogadva. 15-ös ellene elfogadva. 16-os mellette ellene elfogadva. 17-es ellene tartózkodás elfogadva. Az el, igen, ellenőrizzük, az zöldek kérte. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszumos. Szavazni kell róla? Mellette? ellene elfogadva. 24-es mellette ellene nem világos. 24-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-ös mellette ellene elfogadva. 26-os mellette ellene elfogadva kettes konszolidált mellette, ellene elfogadva. 30-as mellette, ellene elfogadva. 31-es mellette, ellene elfogadva. 32-es mellette, ellene okafogyott. 33-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os okafogyott, 37-es mellette ellene elfogadva. 38-as mellette ellene elfogadva. 39-es mellette ellene elfogadva. 40-es mellette, ellene, elfogadva. 41-es mellette, ellene, elfogadva. Ellenőrizzük a 41 es elektronikus úton. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elnézést, nem volt világos. bocsán. A 42-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. És ezzel az elektronikus záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Gratulálok Eszter Delanginak 58-ból 58. Hát, és akkor pedig a vadon élő állatok és növények elleni bűncselekmények a következő téma. Wildlife crime. On... Tehát a wildlife crime. A 19-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene elfogadva 21-es mellette, ellene elfogadva 22-es mellette, ellene elfogadva 23-as mellette, ellene elfogadva 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogad a 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogad a 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogad a 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogad a 29-es mellette, ellene elfogadva a 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva a 32-es mellette, nem ez együtt volt, bocsánat, 33-as mellette ellene elfogadva 34-es mellette ellene elfogadva 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 38-as mellette ellene tartózkodik elfogadva. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva 42-es mellette ellene elfogadva 47-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. A 47-est? Még nem is szavaztunk. 42-est. Jó, a 40. A 42-est ellenőrizzük. Kérik, hogy ellenőrizzük. Eleget teszünk természetesen. Minden ki szavazott? Hét nulla. 47-es mellette ellene és ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 46-os mellette ellene elutasítva. 43-ast visszavonták, 44-es, 45-ös együtt, mellette ellene nem világos, elektronikusan szavazunk. Jó, Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 50-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es, mellette, ellene, el, elfogadva. 52-es, első része, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Öt, második rész mellette ellene elfogadva. 53-as mellette ellene elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene elfogadva. 56-os mellette ellene elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 59-es mellette, ellene elfogadva 60-as mellette, ellene elfogadva 61-es mellette, ellene elfogadva 62-es mellette, ellene elfogadva 63-as mellette, ellene elfogadva 64-es mellette, ellene elfogadva 65-ös mellette, ellene elfogadva 66-os, mellette ellene elfogadva 67-es, mellette ellene elfogadva 70-es, mellette ellene elfogadva 71-es mellette ellene elfogadva 73-as mellette ellene elfogadva 72-es mellette ellene elfogadva 74-es mellette ellene elfogadva 75-ös mellette ellene elfogadva 76-os mellette ellene elfogadva 78-as mellette ellene és most elfogadva? Nincs, nem, nem világos. Jó, a 78-asról újra szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 77-es mellette ellene elfogadva. 79-es mellette ellene elfogadva. 81-es mellette ellene elfogadva. 82-es mellette ellene elfogadva. 80 ellenőrizzük a 82-est elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jó. Jó, egy év múlva még beszélünk erről. Jó. 83-as, mellette, ellene. Elfogadva. 84-es, mellette, ellene. Elfogadva. 85-ös, mellette, ellene. Elfogadva. 1-es, mellette, ellene. Elfogadva. 2-es, mellette, ellene. Elfogadva. 3-as, mellette, ellene elfogadó 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadó 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadó 6-os mellette, ellene elfogadó 7-es mellette, ellene elfogadó 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 9-es mellette, ellene elfogadva 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene elfogadva, 17-es mellette ellene elfogadva, 18-as mellette ellene elfogadva. És akkor az áruszavazás az egész állásfoglalásunk szavazunk, méghozzá elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 57 két ellenszavazattal, nulla tartózkodás mellett gratulálni szeretnék az állásfoglalás készítőinek. Ezzel a bizottsági ülést a mai napra berekeztem. És találkozunk a koordinátorokkal holnap kilenckor, az összes többit pedig 10 órakor Koni Hédegárd lesz jelen még. Akkor kellemes estét, holnap találkozunk.